Men kollega jelentése a milleniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladást, a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ találkozót előkészítő félidős értékelés a raportőré Michael Cashmané a szó négy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy ezt nem lenne szabad milleniumi fejlesztési céloknak, hanem milléniumi fejlesztési kihívásoknak kellene ezt nevezni, bár megszoktuk már az MDG rövidtést. Meg kell néznünk, miről is van szó. 2000-ben, amikor a gazdaság virágzott konjunktúra volt, akkor mindenféle kötelezettséget vállaltunk, és szomorú módon, kedves kollégák, ezek a kötelezettségvállalások nem valósultak meg. Öt évre vagyunk a céldátumtól, 2015-től. Hogyan tudunk megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, elnök asszony? A legnagyobb kihívás a szegénység és és az égség az oktatáshoz való hozzáférés, a nemek közötti egyenlőség, a gyermekhalandóság, az anyák egészsége, AIDS, malária, tuberkulózus, környezetvédelem, fenntarthatóság, globális fejlesztési partnerség, nyolc milléniumi kihívás, amelyekkel még meg kell birkoznunk, mert ezek mind a mai napi kihívások. Az Európai Unió most egy újabb álláspontot fog kialakítani az ENSZ szeptemberi közgyűlésére New Yorkban, és azt gondolom, hogy a jelek aggasztóak. Nincs elég kötelezettségvállalás, azt, hogy teljesítsük. 7%-át ígérjük, ígértük a nemzeti nemzeti jövedelemnek erre a célra. És egyre messzebb kerülünk a céloktól, de ezt el kell érnünk 2015-ig. Volt persze előre lépés, komoly befektetéseket tettünk, és én okosan próbálom használni ezt a szót, hogy befektetés, mert ez az, kifizetődött, az anyák egészsége javult, a gyermek halandóság csökkent, és a folyamatosan csökken a gyermek elhalálozások száma, de több pénzre van szükségünk, hogy megfeleljünk ezeknek a feladatoknak. További forrásokra van szükség, hogy megbirkózzunk az éghajlatváltozás okozta problémákkal, és ez fontos a fejlődő országokban és a legfejletlenebb országokban. És Eddig megnéztem, hogy mit tettünk eddig, de azt kell igazán látni, hogy mi mindent kell még megtennünk. Ha megnézzük a nagy problémákat az európai intézményekben, a különböző politikák, pozitív változásokat akarunk a politikai területeken, sok esetben ellentmondásosak ezek, gondoljunk a kereskedelemre, a közös mezőgazdasági politikára, halászati politikára, de hát hogyha ezekben az országokban nem investálunk, akkor nem lépünk léptünk előbbre a saját politikáinkban sem. Ezek hosszú távú gazdasági érdekeink, hogy szabaduljunk meg végre ezektől az MDG-kről, érjük el őket, aztán felejtsük el ezeket a problémákat, ugyanis az egyének élete a meghatározó szerte a világban. Tehát én a vezető szerepét akarom látni az Európai Uniónak. Nem egy ilyen minimum szintet, hanem azt akarom, hogy ez a 7 százalék, ez tényleg oda kerüljön, ahova ígértük, és emellett még próbáljunk további forrásokat biztosítani, és nagyon fontos megnézni ezt a fejlesztési eszközt, és használni az által biztosított lehetőségeket. Szeretnék köszönetet mondani az NGO-knak Európában, a nem kormányzati szerveknek a támogatásért. Holnap fogunk szavazni. Kérem, hogy a politikai különbségeket tegyük félre. Ez nem lesz egy tökéletes jelentés, soha nem, semmi nem az, ami itt születik a parlamentben. Elnök asszony ezt hadd mondja meg. De azt hiszem, hogy most tegyük félre a pártpolitikai különbségeket, és ne fosszuk meg magunkat attól a lehetőségtől, hogy egységes álláspontot képviseljünk az ENSZ 2009-ben, és érjük el a milleniumi fejlesztési célokat 2015-re. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Kesmen úr, és most pedig a bizottság nevében Pibálc biztos úr a szó. Elnök, asszony, tisztelt képviselők, a, az MDG-k nagyon jelentős célok kollektív kötelezettségvállalást jelentenek. Ez egy közös keret az egyeztetés kerete a nemzetközi fejlesztési tevékenység számára és nagyon sok kormányzat tesz erőfeszítéseket azért, hogy segítsen emberek millióinak szerte a világon. Ezek nagyon impresszív célok de az előrelépés nem volt kiegyensúlyozott. Nem minden cél esetén sikerült előrelépni, nem minden terület esetén. 2000 10 valóban mérföldkő, és nagyon fontos megnézni, hogy mi az, amit elértünk, mi volt az, amit helyesen tettünk, és mi az, amit nem. Melyek voltak a sikerek, hol voltak a különböző problémák és a sikertelenségek. El kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudjuk a következő fázist a legjobban előbbre vinni, milyen forgatókönyvek alapján tudunk dolgozni. Nagyon fontos, hogy a az előre lépés fenntartható legyen. Erősíteni kell az országokat, intézményeket, politikákat. Ezek meghatározó fontosságúak lesznek. El kell kerülni a sokkokat enyhíteni kell, és a gazdasági növekedést kell elősegíteni. Kesmen úr kiváló jelentést készített, ez reagál ezekre a célokra, és kiváló iránymutatásokat ad az Európai Unió számára ahhoz, hogy felkészüljön a szeptemberi ENSZ találkozóra. És azon is túlmutat ez a jelentés. Én itt egy nagyon komoly konvergenciát látok a között, amit Kesmen úr mond, és amit az Európai Bizottság megfogalmazott a közleményében, a cselekvési eh, tervében az MDG-ket támogatandó. Tényleg tiszteletben kell tartani ezt a 0,7-es eh, kötelezettségvállalást 2015-re. Eh, Mindenképpen növelni kell a segély hatékonyságát, és ezt valóságá kell tennünk. Nagyon fontos, hogy elérjük, hogy a fejlesztési politika koherens legyen, hogy egy megfelelő eszköz legyen arra, hogy az Európai Unió jól tudja meghozni a határozatait. És nagyon fontos, a konfliktusos területek figyelembevétele, a törékeny helyzetek kezelése. Az MDG-t el kell érni, meg kell őrizni és integrálni kell a munkát ezzel kapcsolatban. Nagyon is egyetértek azzal, hogy a kormányzásnak, a governance-nek meghatározó szerepe van az MDG sikeres elérése területén. Hatékonyan kell kormányozni. Ez alapfeltétele vannak hogy előbbre lépjünk, és a stratégiák, politikák megvalósulhassanak. Tényleg most már teljesíteni kell, be kell váltani az ígéreteket, hatékonyan kell előbbre lépni, elő kell segíteni az országok fejlődését, a gazdasági fejlődést, investálni kell az egészségügybe, oktatásba, infrastruktúrába, tiszta energiába, elő kell segíteni az alacsony széndiokszid kibocsátását, kibocsátású iparágakat. Elő kell segíteni a helyi kutatást és fejlesztést. Elnök asszony, ha megengedi néhány szót szólok arról is, hogy miről esett szó a mai külügyi tanácson. Elégedett vagyok az ott elért következtetésekkel ugyanis világosan kötelezettséget vállaltunk a 0,7% mellett. 2015-ig a tanács a nemek egyenlőségével és a nők helyzetével kapcsolatban fogadott el döntéseket 2015-ig. És nagyon fontos a bizottság által javasolt cselekvési tervben az, hogy a tanács is előrelép, és hangsúlyozza a hatékonyság fontosságát. Én hiszek abban, hogy nem szabad, nem lehetünk elégedettek, nem szabad hátra dőlni. És nagyon fontos, hogy jól lépjünk fel New Yorkban. Nem minden tökéletes, de azt hiszem, hogy kiállhatunk, és köszönöm és gratulálok a parlament MDG-vel kapcsolatos jelentéséhez. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, és most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Először is Svensson kollega kettő percre. Köszönöm szépen, és mindenek előtt szeretném megköszönni Cashman úrnak a közös munkát, hogy ilyen jól együttműködtünk ezekben a fontos kérdésekben számomra öreg svéd képviselőnek nagyon érdekes volt látni, hogy itt az Európai Parlamentben hogyan törekednek a kompromisszumra. Hát nyilvánvaló az, hogy a mi frakcióink nem tudnak teljesen egyetérteni, de nagyon sok mindenben sikerült. Tehát eh, nem mindig több adóról van szó, hogyha több eszközt akarunk. Kapjanak a vállalkozók lehetőséget a szegény országokban, hogy munkahelyet teremtsenek. Szerintem az a moratórium, amelyet Michael Cashman javasol, szerintem a 47-es bekezdésben jelenik meg. És ezzel foglalkozunk kell ugyanúgy, mint a diszkriminációval, hiszen a szegény országokban gyakran látunk diszkriminációt. Én úgy gondolom, és mások is úgy gondolják, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel még nagyon sokáig kellene foglalkozunk, amennyiben a milleniumi célokról beszélünk. Tehát itt a 0,7%-os számot hallottuk. Jó lenne, ha a GDP 1%-ára lenne szó, hogy a fejlett országok ennyivel járuljanak hozzá a fejlődő országok megsegítéséhez. Elnök asszony, én nem hiszem, hogy túl okos dolog határozni arról, hogy az országok 0,7%-ig növeljék eh, a hozzájárulásokat. De, elnök asszony, ezek a kérdések nagyon lényegesek, és főleg morális kötelezettségeket jelentenek. És eh, plenárisnak foglalkozni kell azzal, hogy az emberek igenis szomjaznak, éheznek, éhen halnak, szomjan halnak, és ez legyen minden képviselő morális kötelessége, hogy ezt megállítsa. Köszönöm, Szenszon úr, Svensson úr a néppárt nevében szólalt fel most Krecu asszony az SSD frakció nevében 1 perc 30 másodperce kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy Elhangzott a gazdasági és pénzügyi válság, amelyel szembesülünk, hatalmas kihatással van a tagállami kötelezettség vállalásokra, a millenői célkitűzések tekintetében. Éppen ezért mindenképpen reális alapokon és észrevélek alapján kell, hogy megközelítsük ezt a kérdést, mint ahogy azt teszi a Cashman jelentést célkitűzéseket fogalmaztunk meg, 2000-ben is némi fejlemény már bekövetkezett, némi fejlődés többek között a szegénység visszaszorításában és az éjség felszámolásában, de ezek az eredmények még túlságosan szerények. A Cashman jelentés rámutat olyan alternatívákra, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne pazaroljuk el a pénzforrásokat. Vannak tehát lehetőségek, és ugyanakkor be kell vetnünk azokat a mechanizmusokat, amelyek a piacnak a működtetése révén segíthetnek. A támogatásnak a fele mindenképpen a legkevésbé fejlett országokhoz kell, hogy eljusson, és segíteni kell ezen országokat, különösen a tekintetben, hogy a nők és a gyermekek, a fogyatékosságokkal élőknek a helyzete javuljon, és figyelembe kell venni azokat a sérülékeny csoportokat, amelyek, amelyek itt élnek, és a stratégiai egyéb szempontokat is. Mint ahogy 2010. szeptemberében mindez megfogalmazott az ENSZ-nek a csúcsán, remélhető az, megfogalmazódik majd az esznek a, a csúcsán, de reméljük, hogy mindez hozzájárul a tovább lépéshez, a Cashman jelentés nagyon struktúrált és igazán a fenntartató fejlődés biztosítja. Köszönöm, most Donskis úr az ALDE nevében kap szót, 2 perc, 30 másodpercre. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Kedves Cashman kolléga, kedves kollégák! hozzászólásom kiegészítés, és nem felülvizsgálat. A milleniumi célok megfelelő, humánus megközelítést jelentenek a 21. század küszöbén. Éppen ezért tudatában kell lennünk avval, hogy a biztonság nélkül nincs fejlődés, és ez fordítva is igaz. Éppen ezért olyan térségekre is figyelnünk kell, mint például Közép-Ázsia, ahol instabilitás van, gyermekmunka, sőt, a rabszolgaság sem kizárt. Az üzbég és türkmén autokratikus rendszerekre gondolok. Kirgizisztánban most tört ki etnikai villangás. Az erőszak a régióban humanitárius katasztrófát is eredményezhet. Nem érhetünk el fenntartható fejlődést a bizottság nélkül. Emellett szeretném még megjegyezni, hogy nem szabad elfelejtenünk a szegénységet olyan európai országokban semmit Moldova vagy Albánia. Vagy gondoljuk az egészségügyi problémákra Ukrajnában, Moldovában. Tízezer ember közül 300-an tuberkulózisban szenvednek. Ezek az országok nem a legfejletlenebb országok közé tartoznak, azonban fejletnek sem tekinthetők. Hogyha a milleniumi fejlesztési célok ezeket az országokat nem veszik figyelembe, soha nem érjük el morális céljainkat. Éppen ezért tágítsuk ki horizontunkat. A Szahara alatti Afrika is alapvető számunkra új kihívások vannak itt is. De máshol is. A millenomi fejlesztési célokat nem lehet elválasztani attól, hogy támogassuk a kevésbé fejlett és a sebezhető országokat. Köszönöm. Köszönöm, kolléga úr. Most Sargentini asszony kap szót a zöldek nevében kettő percre. En welkom, meneer Pibalks. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, Pibalks biztos úr, fejlesztési felelős biztos úr. Szeretem volna, hogyha a kereskedelme másként fogalmaznak, ugyanis ebben a házban arra törekszünk, hogy meghatározzuk, hogy mi is történjen majd a következő öt évben. Az MDG nem szerepelnek a programunkban, már pedig aláírtuk a nevünkkel ezen céloknak a kitűzését. Különböző nem kormányzati szervezetekben dolgoztam, és fejlesztési intézményeknél is a korábbi években, már pedig meggyőződésem az, hogy meg kell tennünk mindent azért, hogy a szegénység a múltnak a fejezetét képezze már csak. Már pedig nem teszünk meg mindent. A 0,7%-ról beszélni, amelyet a fejlesztések támogatása kellene fordítani, ez csak egy dolog. Újabb pénzügyi megoldásokat kellene találni, de ez egyre nehezebb ebben a gazdasági válságperiódusban másként kéne fogalmaznunk, és a méltányos kereskedelemre kellene a hangsúlyt fektetnünk, másként kellene élnünk. Ugye mi vagyunk a legnagyobb adományozók a fejlesztés tekintetében. Ez egy dolog, de ugyanakkor mi vagyunk a legnagyobb fogyasztói piac is. És el kell ismerni a méltányos kereskedelmek a fontosságát egy sor dologról le kellene mondani. Mindenképpen összhangot kellene teremteni a támogatásunk között, a fejlesztési támogatások között és egyéb politikák között. Például nem szabadna versenybe szállni a kis afrikai mezőgazdasági termelőkkel. Egy sor olyan ö, ö, ö, ö, forrás teremtődne, hogyha a pénzeknek a kimenekítése, az adó kikerülése, elkerülése megszűnne. Éppen ezért akkor, amikor erről az állásfoglalásról beszélünk, akkor felteszem azt a kérdést, hogy hol marad az a gesztus, amelyet tehetnénk, hol tenne az az üzenet, amely lehetővé tenni azt, hogy ezeket a célokat teljesítsük. Köszönöm szépen, és kérem a látogatókat a tribünön, hogy nem szokás ebben az épületben tapsolni, majd később mondják meg a kollégának, hogyha tényleg elégedettek voltak a hozzászólásával. Most pedig Deva kollega következik az ECR nevében két perc erejéig. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A raportőr kiváló munkát végzett, és felszólítja a parlamentet arra, hogy százszerzelékos támogatást adjon a jelentésnek, és az ENSZ fáradozásainak. Mi 99,9%-os támogatást adunk a, a mi frakciónkban, Hát, mik is ezek az MDG-k? Nos, 80 belőlük, ezekből a milleniumi fejlesztési célokból, de azt gondolom több kellene. Ha több lenne, akkor talán néhányat már elértünk volna közülük, talán gyorsabban. És a legfontosabb elnök asszony az, hogy a szegénységet megszüntessük. De hát ehhez mindenképpen tulajdonosságra van szükség. Legyen az embernek valamije, tulajdona, vállalata. De hát az emberek a fejlődő világban nyomor negyedekben, szlámokban élnek. Nagyon sok ezer kis egzisztenciákra, vállalkozásokra lenne szükség, ahol az emberek valamit tennének, valamit tehetnének. A probléma az, hogy ezek a szlámok, ezek nem is igazán rendelkeznek semmiféle értékkel, tőke erővel. ezeket ezeket az utca szélén árusító kis embereket is vállalkozóvá kellene tenni. Ebből is tőkét kellene kovácsolni. Három milliárd is lehetne ebből. És azt hiszem, hogy ezt szem előtt kell tartani, mert ez sok esetben több lenne, mint ami megjelenik a New Yorki meg a tokiói tőzsdén. Ezt tőkisíteni kellene. Ezeket a kis apró tulajdonokat, amelyek a jogi rendszeren kívül vannak. Ha ezt meg tudtuk volna tenni, akkor gyorsabban tudnánk a szegénységet eltörölni a föld színéről. Ezt meg kellene tenni. Nagyon szépen köszönöm. És most pedig Cimmer asszony a baloldal nevében kettő percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Kesmen úrnak ezt a jelentést. A Fejlesztési Bizottságban nagy többséggel fogadtuk el, és nagyon remélem, hogy a parlament a tanács ülése előtt jelzést tud adni, hogy mi hatalmas jelentőséget tulajdonítunk az MDG-nek, és elvárjuk, hogy a tagállamok is felfigyeljenek erre, és hogy az általuk vállalt kötelezettségeknek feleljenek meg, fizessék meg azokat a fejlesztési pénzeket. Cashman úr joggal mondta, hogy az Európai Unió 20 milliárd euró súlyos deficittel küzd ezen a területen. Ezt világosan ki kell mondani, mi azon vagyunk, hogy ezeket a célokat 2015-ig valósítsuk meg, és nem fogjuk ö, engedni, hogy ezt elhalasszák. Mindig azzal az indoklással, hogy a válság hatására ezt nem tudjuk megtenni, és nem vagyunk képesek arra, ö, és ö, mintha jogunk lenne ezt elhalasztani. Több mint egy milliárd ember él még szegénységben másfél milliárd pontosabban. Az elmúlt években a világ bizonyos területein, a szubszaharai területeken még növekedett is a szegénység. Nincs más lehetőségünk, mint hogy igenis számon kérjük a saját kötelezettségvállalásainkat, és kérem a konzervatív frakciót is, hogy ne hígtsa fel további módosítókkal a jelentést. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott anyag, a megfelelő követelményeket tartalmazza, felhívja a figyelmet arra, hogy nyomást kell gyakorolni, nem szabad ezt felhigítani. Én még tovább is mentem volna bizonyos területeken. Konkrétan elvártam volna, hogy ne írjunk alá olyan szerződéseket, amelyek nem szolgálják az MDG-k megvalósítását. És itt bezárul a kör. Nem csak a fejlesztési politikában van szükség koherenciára, hanem az Európai Unió minden politikájában fontos a szegénység elleni harc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cimmer asszony. És most pedig Betten úré a szó egy perc, másfél percig. Most... Köszönöm. Senki sem volt meglepve, amikor hallotta, hogy milyen célok vannak, és senki sem eh, lepődött meg, hogy 2015-ig elérhetetlenek ezek a célok. Hiszen a millenniumi fejlesztési célok határideje nem realisztikus, nincs rá pénz, honnan jöjjön? A legtöbb európai ország nagy-Britannia is a csőd szélén áll. Mindenhol nagyon kemény takarékossági intézkedések vannak. Ilyen körülmények között hogyan segítsünk a szegényebb országoknak, hogyan orvosoljuk bajaikat? Úgy, hogy közben a világgazdaságot is újra kellene indítani. Elképzelhető, hogy nagyon sok üzlet még mindig hasznot hoz Azonban szerintem azt kellene tennünk, hogy szüntessük meg az Európai Unió által felállított gazdasági akadályokat, protekcionista védőmechanizmusokat, hiszen ezek akadályozzák a fejlődést. Szüntessük meg az egységes európai fizetőeszközt, és így Portugália, Spanyolország, Görögország visszatérhetnek a realitás talajára. Köszönöm. Most pedig eh, áttérünk a további felszólalókra. A következő felszólaló Fisas kolléga két percre. Señorías. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a szegénység elleni harc, illetve az összes célkitűzése a millennium programnak össze kell, hogy hozzon minket. Nagyon sajnálom, hogy egyes politikai frakció ugyanakkor olyan kezdeményezéseket fogalmazott meg, amelyek megkérdőjelez bizonyos célkitűzéseket, e, morális kérdéseket előtérbe helyezve, vagy pedig az abortusz kérdést, a születéseknek és a szüléseknek a kérdését, vagy a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos észrevételekre gondolok. Nagyon nehéz lenne a pénzügyi tranzakciók megaltóztatását felállítani. Nagyon nehéz lenne ezt ellenőrizni főként akkor, amikor nem biztosítatott a kellő együttműködés a nagy gazdasági szereplők részéről. A pénzügyi tranzakciók megadóztatása azt fogja csak eredményezni, hogy a tevékenységek átkerülnek egyik helyről a másikra, ott, ahol az adóztatásnak nincsenek kitéve. Köszönöm. Sassoli úr kap szót másfél percre. Sí, grazie, signora Presidente. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen biztos úr, köszönöm Kesmen úr, köszönet a jelentéstevőnek ezért a nagyon bonyolult feladat ellátásért. Mindenképpen fel kell készülnünk a New Yorki csúcsra. Ez egy nagy lehetőség az Európai Unió számára, ugyanis globális partnerként lehet jelen az Európai Unió a fejlesztési kérdésben. Gondoljunk a 2009-es számokra, egy milliárdnál több személy szenvedett az éhségtől, az éhínségtől, és a számok tovább növekedik a pénzügyi válsággal is, az éghajlatválsággal is. Végül is a problémák egyre súlyosabbá, súlyosabbá válnak a 2000-es célkitűzések, amelyeket megfogalmaztunk, valóban nagyra törőek, de a és az adományozók képesek lettek volna arra, hogy betartsák a kötelezettség vállalásaikat. Ugyanakkor mit észlelünk? Azt, hogy számos európai ország messze alul marad a célkitűzésekhez képest. Olaszország a GDP-ben mérve 0,16 százalék alatt tart, 0,16 százalék alatt. Úgy vélem, hogy a kötelezettségvállalása 0,7%-hoz képest, amely 2015-esre kellene, hogy teljesüljön, kötelezővé kellene, hogy váljon, úgy, ahogy azt a bizottság is megfogalmazta. Minden egyes országnak át kell élnie, át kell, hogy élje azt a morális kötelezettséget, azt az elkötelezettséget, amelyet vállal. Egészen biztos, hogy ahogy a Kespen jelentés is megfogalmazza, a méltóság mellett állunk ki. Köszönöm szépen. Egy perc, 30 másodpercre Keller asszony kapszót. Köszönöm. A milleniumi fejlesztési célok nem tökéletesek, azonban mégiscsak haladást, mérhető haladást ígérnek. Éppen ezért szükségünk van rájuk. Szükségünk van arra is, hogy jobban fáradozzunk. Az európai intézmények nagyon sokat tehetnek a célok elérése érdekében. Például a halászati politika reformját arra használhatnánk, hogy a fejlődő országok halászai jobb helyzetbe kerülnek az ipari országok halászaival szemben. Gondoljunk például a mezőgazdaságra, itt a közvetlen és a közvetett támogatásokat is megszüntethetnénk, ezzel is jobb esélyeket szerezhetünk. Ezen kívül a gyógyászati és a technológia transfer elé nem kellene akadályokat gördíteni. A nők jogait is támogatnunk kell a fejlődő országokban. Látjuk ebből, hogy a fejlesztési politika többet jelent, mint egy egyszerű új gyakorlat. A szakbizottságainknak és a frakcióinknak is tisztában kell ezzel lenni. A fejlesztéspolitikai koherenciát a Lisszaboni Szerződés 208-as bekezdése említi. És végezetül pedig eh, a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy mit terveznek a millenniumi fejlesztési célok után következő kötelezettségvállalásokról. Köszönöm. Köszönöm. Most Oahu úr kap egy percet szót. Euh, merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kollégák, emlékeztessünk arra, hogy mennyire sajnálatos az, hogy még ilyen távol vagyunk a célkitűzéseknek a teljesítésétől, akkor, amikor gyakorlatilag 60%-a mentre futott le a programnak. Még akkor is, hogyha gazdasági válságot élünk meg, a minimum az lenne, hogy a fejlett országok és az Európai Uniós betartsák a kötelezettség vállalásaikat a szegény országokkal szemben úgy, hogy biztosítsák a 0,7%-at GDP-ben mérve a fejlesztés szolgálva. Ami a gazdasági partnerségeket illeti az Európai Unió és az AKC országok között, bár pedig jó magam tagja vagyok annak a bizottságnak, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Szóval, nos, a támogatásoknak egy nagy része a kereskedelmet támogatja úgy, hogy ellen szegül azon célkitűzéseknek, amelyeket a millenői célkitűzések keretében fogalmaztunk meg az összhang mindenképpen szükséges lenne a kettő között, ezt kellene biztosítanunk az MDGK kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Préda úr kap két percre szót. Szerintem. Elnök asszony, szeretnék mindenütt, mindenek előtt kitérni arra, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió, az, unió, az, euró az ENSZ-nek a felülvizsgálati konferencia keretében eléri azt, hogy konkrét döntések szülesenek azért, hogy a szolidaritásokat biztosítani tudjuk a leghátrányosabb helyzetben lévő embertársaink iránt. E tekintetben a tanácsnak az állásfoglalása jó irányba mutat. A következtetéseiben megfogalmazódott az, hogy az Európai Unió a szegénység ellen kell, hogy fellépjen, és hihető, szavahihető partner kell, hogy legyen a fejlesztésben azért, hogy a millenőmi célok teljesüljenek. Ez azt feltételezi egyrészt, hogy új forrásokat találunk a fejlesztés céljára, másrészt pedig azt is, hogy a politikát is kialakítjuk, amelyek révén, a politika, amelynek a révén konkrétá tudjuk tenni a célkitűzések megvalósítását. Az összes fellépésünket az emberi jogoknak kapcsán mindenképpen a millenniumi célok teljesítésére kell, hogy szenteljük. Az emberi jogok tehát érvényesítése, a szolidaritásnak a mechanizmusa, mind-mind olyan tételek, amelyek lehetővé teszik, hogy orvosoljuk a szegénységben élőknek a sorsát, és elérjük a millenniumi célok teljesítését. Hagyj kérje ki néhány problematikus részére a Kesmen jelentésnek. A Tobin adó típusú adó felállítása, ahogy ez a 8-as ponton szerepel, elfogad elfogadhatatlan, mert hogy nehéz lehetne egy ilyenfajta gondolatot magunkévá tenni. A fejlődő országok adóságnak a leírása a 16-tól 13-as pontban nehezen támogatható, mert hogy mindenképpen az érintett országokat arra kell bátorítanunk, hogy a saját fejlesztéseket és fejlődésüket saját maguk biztosítsák a fejlesztéseken túl e tekintetben ki-ki a saját lelkiismerete szerint kell, hogy fellépjen, és semmiképpen az abortuszra kapcsolatosan nem szabad, hogy rákényszerítsük a tagállamokat álláspontokra. Köszönöm, Noizer úr kap szót egy percre. Elnök asszony, kolléganő kollégák, a milleniumi célok elérése nagymértékben attól függ, hogy a gazdag ipari országok mennyit szánnak a fejlődő országok megsegélyezésére, ahol éhezés van, szomjazás, malária és gyermekhalantóság. Tehát levonhatjuk azt a következtetés, hogy nem sikerül ez nekünk majd. Korábban a válság előtt a legszegényebb országoknak 50 milliárd dollárt ígértünk. Jóval kevesebbet adunk, 36 milliárd dollárt a fokozatos tervezet szerint a fejlett országok GDP-jük 0,7 százalékát megnövelik a fejlesztési segély számára, nem sikerült betartani. Németországnak is inkább más ország példáját kellene követniük, Svédország, Luxemburg, Belgium és Nagy-Britannia, Spanyolország példáját. Köszönöm. Most pedig eh, Guerrero úr kap szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, Kesmen úr. 2000-ben meghatároztuk az elérendő célkitűzéseket a szegénység, a kirekesztés, az egyenlőtlenség elleni harcban. De még ennél tovább is mentünk konkrét kötelezettségvállalásokat tettünk. Elindítottunk egy nagyon dinamikus folyamatot amely megkapta a különböző kormányoknak a támogatását, a nem kormányzati szervekét is, és a fejlődő országokét is. Előre léptünk, de nem eleget. A válság most pedig visszaveti erőveszítéseinket. Hallottuk a az euroszkeptikus megnyilatkozásokat is, egoista megnyilatkozásokat. Egyesek azt mondták, hogy vissza kell térni a reális alapokra. Már pedig a reális alapok szerintem nem más, mint az, hogy megváltoztassuk a jelenlegi világot, a jelen világot. Éppen ezért a tanácsot támogatnunk kell, amely tanács a mai második következtetéseiben megfogalmazta, hogy lehetséges teljesíteni a 2000-es célkitűzéseinket. Köszönöm szépen, most áttérünk a spontán felszólalósokra, már néhányan jelentkeztek. Nikolescu úr az első egy percre. doamnă președinte. Köszönöm szépen, elnök A 22-es pontról szeretnék beszélni az mezőgazdasági termékekre vonatkozó Európai Uniós támogatásoknak a megszüntetéséről van Úgy vélem, hogy ez egy rossz gondolat, mert hogy ezen támogatások nélkül nem tudunk tovább élni, főként jelenleg a gazdasági válság közepette, akkor, amikor az árak volatilitása hatalmas, a mezőgazdasági termelők ki vannak téve azoknak a feltételeknek, amelyeket teljesíteni kell az állat jólét szempontjából és az egészséges mezőgazdasági tevékenység szempontjából szempontjából. Ott vagyunk a verseny kitettségnél is, amelyet szintén ki kell emelnünk. Úgy véljük, hogy ezen támogatásoknak a megszüntetése nagyon nehéz következményekkel járna, ellene szavaznék. Köszönöm, egy percre. Következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm Kesmen úrnak ezt a jelentést, és a felvezetést. Nagyon hálás vagyok, a 48-49-50-es pontokért ezek az élelmiszer élelmiszerbiztonsággal függenek össze, és azt gondolom, hogy ezt még inkább hangsúlyozni kellene az Európai Unióban. Egyre kevesebbet költünk fejlesztési célokra ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, ez a farmerek támogatása. Ezért 2009-ben, amikor döntöttünk az élelmiszerválsággal kapcsolatban, azt mondtuk, hogy 17 százalékot fordítunk erre, és azután ez 2006-ra nagyon nagy mértékben csökkent 6%-ra, úgyhogy talán a bizottság tud felvilágosítást adni arra, hogy ez miért történt így. Az afrikai kormányoknak is be kell látniuk, hogy igenis van égség a 22-es ponttal kapcsolatban. Nem értek egyet, azt gondolom, hogy a probléma nem itt kezdődik. Köszönöm szépen, és most Arzénis úré a szó. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálni szeretnék Kesmen úrnak ehhez a hatalmas munkához, és én azt hiszem, hogy nagyon melegen támogatnunk kell a jelentést, és egy jelzést kell adni a tagállamoknak, hogy mutassák meg, hogy vállalják a felelősséget az MDG-kkel és a szegénység elleni harccal kapcsolatban Európában nagyon komolyan sújt bennünket a válság, a fejlett, fejlődő országokat azonban még jobban sújtja a szegénység nő ezekben az országokban és a válság nagyon komoly hatást gyakorol ezeken a területeken, és ez összefügg az MDG-vel. Az éghajlatváltozás hatásai sok esetben veszélyeztetik a vízhez való hozzáférést. Meg kell tennünk mindent, hogy megküzdjünk az éghajlatváltozással, és segítsük azokat az országokat, amelyeket az éghajlatváltozás változás hatásai különösen sújtják. A bizottság azt mondta, hogy támogatja ezt az elgondolást. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. És most Szolvesztrisz kollega következik. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kep, úr egy felhívást intézett felénk jelezvén azt, hogy arra kell, hogy sor kerintsük, hogy a pártok pár, menti törésvonalakat felül írjuk, de ugyanakkor az 50 kettes pontban azért nagyon fontos kötelezettségvállalások vannak ki, itt gondolok a családpolitikára, az abortusz kérdésre, úgyhogy úgy mondanám, hogy a kiskapukon keresztül próbálnak behozni olyan eszméket, olyan alapelveket, amelyeket nem fogadunk el. Nem kérjük Európától sem, hogy ilyen területen lépjen fel és finanszírozza a felelős apaságot vagy anyaságot. Nem. Akkor, ha nem tesszük ezt, miért kérjük, miért tennénk azt, hogy ezt ide be építsük ezt a kérdést, és az Európai Uniót rávegyük arra, hogy támogassa a fogamzásgátlás például. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy az Európai Unió a halált támogassa, és nem az élethez való jogat. Nem, nem tudunk egyetérteni a tereség megszakításával, úgyhogy nem tudunk ezt tartakozni. Nikolau, fel egy minút, Entschuldigung. kollega, egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót. A jelentés készítője nagyon jó munkát végzett, kedves kollégák. Ha nem sikerül elérni az MDG-t, és eddig nem sikerült, ezt nagyon pontosan meg kell vizsgálni, és természetesen meg kell nézni, hogy a válság mennyiben okozta ezt, hogy eddig nem voltunk sikeresek. Tehát meg kell nézni, hogy a köztes célok hogyan valósultak meg, ezt tesszük, és hogy hogyan segítettünk a fejlődő országoknak. Szóltunk arról, hogy szükség van a fejlesztési segély növelésére és most csak félúton járunk a 0,7 felé, és ez egy komoly dilemma elé állít bennünket. Meg kell próbálni mozgósítani az erőket, és esetleg az uniós költségvetés más területeiről kell átcsatornázni pénzeket erre a területre. Meg kell nézni mindezt konzisztensen, és nem pedig csak ötletszerűen. Köszönöm, Ober Meyer kollégája a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A milléniumi célok fontosak. Segíteni kell a legszegényebbeknek és hogyha az embernek megvan a megfelelő élettere, akkor nem kerülhet az ember csempészek kezébe sem. Az anyák egészségére is gondolni kell, és itt a gyógyszeripart kell jobban bevonni a harcba. Biztosítani kell a gyógyszereket. A fejlesztési segélynek azonban együttműködéssel is járnia kell. Elvárom az együttműködést a kedvezményezettek részéről működjenek együtt az illegális migránsok visszavezetésében ugyanis célirányosan szeretnénk az eszközöket hasznosítani, nem szabad, hogy ezek mindenféle sötét csatornákon keresztül elszivárodjanak, és mi minél jobban és gyorsabban kikerülünk a válságból, annál fenntarthatóbban tudunk majd segíteni a fejlődő világnak. Köszönöm. És most pedig végül a spontán hozzászólások végén Kalten Bach asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Cashman kollégának szeretnék mindenekelőtt köszönetet mondani. A fejlesztési segély, a szegénység elleni harc az nem alamizsna politika, a, a, hanem ellenkezőleg nekünk nagyon megbízható, tervezhető, fenntartható keretfeltételekre van szükségünk. Ez lehetőséget kell, hogy adjon arra, hogy az emberek emberhez méltó körülmények között élhessenek, dolgozhassanak, és saját egzisztenciájukat meg tudják teremteni. Nem szabad anonim számokra gondolni, hanem mindig az érintettekre és az érintettek sorsára kell gondolni. Itt nem elég kifogásokat találni, hogy miért nem tudtuk teljesíteni kötelezettségeinket, hanem az energiákat inkább arra kellene fordítani, hogy ezeket a javaslatokat, amelyeket hallottunk a finanszírozással kapcsolatban, hogy ezeket komolyan vitassuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Pibász biztos úrnak. Nagyon érdekes vita volt, ha megengedik, csak néhány kérdést említek, ahol esetleg tisztázásra lehet szükség. A milleniumi fejlesztési célokat el kell és el lehet érni, és ezt teljes felelősségem tudatában mondom, és ez nem csak az én nézetem, hanem az ENSZ is így véli, így gondolja, és ezt el kell érni, és mindent meg kell tenni ennek érdekében. Nagyon fontos, hogy a parlament nagyon erősen próbálja a 0,7%-os kötelezettségvállalást érvényesíteni Természetesen minden tagállam szuverén módon dönt a költségvetéséről, de ha a parlament nem szólítja fel a tagállamokat erre, akkor ki más. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek most nagyon komoly hatásköre van. Nem szabad, hogy alábecsüljék a saját erejüket ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. És azt is hiszem, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy erősítsük kapcsolatainkat a szubszaharai, a szaharán túli területekkel. Itt nagyon nagy a csalódás sok esetben. Én új vagyok ebben a, ezen a területen, és megpróbálom az egész komplex problémakört figyelembe venni a gyarmati múltat és mindent, ami azután történt. Azt hiszem, hogy a Szaharán túli területek különös figyelmet és gondoskodást érdemelnek. Két kérdéssel kell foglalkozni. A fair trade rendkívül fontos, ezt tudom, és hát természetesen szükség van a preferenciális eljárásokra is. És a mi megközelítésünk most az, hogy egy fair feltételrendszer teremtsünk a kereskedelembe, és elősegítsük a regionális kereskedelmet. Ez a helyes megközelítés, azt gondolom, ezt kell erősíteni, és a biztos kollégámmal együttműködünk ezen a területen. Ő eddig foglalkozott a fejlesztési célokkal. Az adóelkerülés ez is fontos kérdés, de azt hiszem, hogy a felelősség egy része a G20-aknál van, és nálunk, hogy egy pontos globális rendszert dolgozzunk ki, hogy ez egyre kevésbé legyen lehetséges. Különös figyelmet fordítunk projektünkben arra is, hogy a tulajdonjegyzéket elősegítsük. A növekedés nem lehetséges enélkül. Ehhez meg kell, hogy legyen a jogi háttér. A vidékfejlesztés és az élelmiszerbiztonság kérdése is felmerült. Igaz, hogy ez a mi politikánk fókuszában van és ez költségvetési támogatásból jön, ez nem mindig tükröződik itt. Meg kell gondolni, hogy hogyan lehet hatékonyabban eljárni, de természetesen az élelmiszer segélyezési eszközöket is használjuk erre. És azzal fejezem be, amit Kesmen úr is mondott, hogy ez tényleg pártok felett álló kérdés, és itt nem szabad, hogy a parlament véleménye a pártpolitikai hovatartozástól függöny. Szükségünk van erre a jelentésre, a társadalomnak van erre szüksége, és hogyha a parlament ezt egyértelműen támogatja, támogatja, akkor sokkal könnyebb lesz a közösségek számára, hogy előbbre vigyék a fejlesztés ügyét, és sikeresebbek legyenek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, és most pedig a reporternek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, teljes mértékben egyetértek. Nagyon érdekes vita volt, és szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is. Nagyon jó együttműködés volt Svensson úrral, Sargentini, Donskis úrral, és a többiekkel is, akiknek a nevére sajnosan most nem emlékszem. Én nem akarok olyan sokáig élni, hogy több szenvedést, több éjséget, nagyobb halandóságot, nagyobb gyermekhalandóságot lássak, mint most. Szeretném megérni azt, hogy a millenomi fejlesztési célokat valamennyire elérjük. A jelentés néhány részéhez szólnék most hozzá. Nem mondjuk azt, az állampolgárainknak, hogy nem tudtunk megállapodni, nem tudtuk megszavazni ezt a jelentést, mert volt benne néma, néhány elem, amelyel nem értettünk egyet. Milyen lenne az üzenete ennek? A szegények számára. Ahol nincs víz, ahol nincs orvos, ahol nincs tanár, ahol nincs egyenlőség az életben valahol Brüsszelben egy vita során egy jelentésben voltak olyan apróságok, amelyek megakadályozták a parlament többségét, hogy elfogadja ezeket a célokat. Szeretném felszólítani a kollégákat, hogy holnap a szavazás során szavazzanak, ne az én kedvemért, ne azért, mert Michael Cashman ezt akarja. Michael Cashman hazamegy, ott van meleg víz, ott van fűtés, ott minden kényelem megvan. Ne Michael Cashman miatt szavazzák meg. Gondoljanak arra a gyerekre, arra a nőre, aki belehal a szülésbe. Gondoljunk a maláriában, a TBC-ben, az észben meghalókra. Gondoljunk arra a fiatal nőre, aki nem tanulhat, mert szegény, és nem juthat be az iskolába. Ne magunkra gondoljunk, hanem azokra, akik kívül vannak. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Zárom a vitát, és eh, holnap kerül sor a szavazásra. Most uh, a napi rendünkön a következő pont következik, ez pedig egy